pontot a szavazásra, csütörtökön kerül erről sor. Holnap pedig folytatjuk az ülést október 21-én 9 órakor. A napirendet közzétettük, az interneten is hozzáférhető, és ezzel az ülést berekeztem.